Welcome to everybody. We can take our seat. We are so few. Mindenkit szeretettel köszöntök, kérem, hogy foglaljanak helyet. Kevesen vagyunk, de örülök, hogy ilyen sok frakció képviselteti magát. Sőt, még másokra is számítunk. Hétfőről van ugye szó. És nehezebb a hétfőn érni, olaszul folytatom. Mindenkit üdvözlök, kezdjük is meg a napi rendünket. Allora, adozione della... Napirend elfogadás az első pont. Elfogadhatjuk, ha nincsenek kifogások, ezt elfogadottnak tekintjük. A kettes pont a jegyzőkönyvek elfogadása, ha nincs kifogás ezekkel szemben, akkor ezt, ezeket is elfogadottnak tekintjük. Ami az elnök közleményeit illeti, csupán egyet szeretnék megosztani önökkel, ez érdekesnek tűnik. Március 17-én, tehát két nap múlva, 16-án, tehát két nap múlva, 10 órakor reggel lesz egy találkozó, amire hívtak szakbizottsági elnökként. Az Unimed szervezi, a Mediterrán Egyetemek hálózata, Pancéri kollégával együtt, aki a magrebi delegáció vezetője, Maria Teresa Jimenez Bárbat kolléganővel együttesen, és a tudományos kulturális együttműködés a témájának a találkozónak a Mediterráneum térségében érdekes téma, tehát ez. Volt is egy állásfoglalás, amely széles többséggel került elfogadásra novemberben a parlamentben, ebben a tárgykörben hogy szorosabbra fonjuk az együttműködést az európai egyetemek, illetve a Mediterráneum egyetemei és hallgatói együttműködése tekintetében, annak érdekében, hogy a menekült egyetemi hallgatókat is önkéntes alapon az egyetemi hallgatók befogadhassák. Tehát 16-án érdekes konferencia lesz, három egyetem, olasz egyetem, észak-olasz egyetem, 50 menekült szíriai egyetemi hallgató befogadásáról döntött, szép példa ez, és elküldtem egy levelet Mogerinek, illetve Navrácsis biztos úrnak, fontos ezt az ügyet ösztönözni, és az egyetemi rektoroknak is küldtem levelet ebben a tárgykörben. Azt hiszem, hogy van értelme ennek a kezdeményezésnek. Persze, hogy önkéntes alapon történik ez, autonóm módon működnek az egyetemek ebben az ügyben, de mi is felhívjuk a figyelmüket ennek az ügynek a fontosságára. Most pedig áttérnék a tolmácsolás kérdéseire. Francia, német, olasz, angol, dán, görög, spanyol, portugál, cseh, észt, magyar, litván, lengyel, szlovén, bolgár és román nyelvről van tolmácsolásunk. Webstreamingen közvetítik a, az ülésünket, mint mindig. A C pont, a február 18-ai koordinátori döntéseket mindenkinek kiküldtük. Ezeket elfogadtuk, mivel nem érkezett kifogás velük kapcsolatban az előrezent határidőig. A dokumentumok között önök megtalálják a rövid angol beszámolót a Pilzeni missziónkról, erre novemberben került sor tavaly évben. És mielőtt áttérnék arra jelentésre, arra véleményre, amelynek jelentéstevője vagyok, még egy másik dolgot szeretnék elmondani. Navracsics biztos úrral volt egy találkozónk, az elmúlt alkalommal járt itt a szakbizottságunknál, küldtem egy levelet Timmermans alelnök úrnak, és mivel nem kaptunk megfelelő le- választ, Schulz úr egy formás levelet intézett Junkers úrhoz. A ez itt két hivatalos állásfoglalást egyet képező téma volt, az egyiket a parlament, a másikat pedig a minisztertanács fogalmazta meg a 2014-es olasz elnökség végével. Nem kaptam még hivatalos híreket, de remélhetőleg kedvező fogadtatásra talál a levelünk a bizottság részéről, és a bizottsághoz is fordultunk, de sok tagállam is ösztönzi ezt az ügyet. Most pedig nézzük meg ezt a véleménytervezetet. Nagyon fontos a témája. Ez pedig a saját kezdeményezésű jelentés az EMP szakbizottság részéről társadalmi befogadás és munkaerőpiaci integráció címmel. A koordinátorok arról döntöttek, hogy véleményt fogalmazunk meg ebben a témában, az, az 54-es cikk értelmében történik. Tehát a nagyobb bevonásunkat kértük, hiszen az oktatási kulturális vetület ennek a témakörnek rendkívül jelentős. Tehát hatáskör megosztásra került sor az MP és a kult között. A kultnak kizárólagos hatásköre van az oktatás tárgykörében, a kulturális sokszínűség, az ifjúságpolitika és a sport témakörökben, és közös hatáskörünk az állandó képzés, a szakképzés és a szakképzési kompetenciák tárgykörében. Mielőtt bemutatnám ezt a véleménytervezetet, elmondanám, hogy a módosítók benyújtásának határideje március 21-12 óra. A szakbizottságunkban április 26-án szavazunk, az M-ben pedig május 25-én szavaznak az anyagról. Nagyon ö, röviden kell tehát fogalmaznunk ezekben az anyagokban. Néhány prioritást akartam kiemelni. Az első az, hogy a menekült válságot holisztikus módon kell megközelíteni. Tehát az integráció, az oktatási integráció, és szociális kulturális integráció kiemelendő kezdetektől fogva. Az oktatás és a kultúra dimenziója tehát rendkívül fontos. Something problem in translation. Yes, sorry. I've not got your Italian, Madam Chairman, but I... Nem, nem hallottam az ön olaszát, illetve az angol tolmácsolással hallottam. Elnök, valami probléma az angol tolmácsolással? Laura, I, I, Did you, see, did you hear anything? Most már hallott valamit? Rendben. Eh, dicevo che nell'opinione... ho Tehát a véleményben néhány prioritást óhajtottam kiemelni. Az első a holisztikus megközelítés, amelyet Európának alkalmaznia kell, amikor ezt a jelenlegi humanitárius és menekült válságot kezeli, oly módon, hogy kiemeljük az oktatás, az oktatáshoz való hozzáférés a kultúra alapvető szerepét. Ez egy alapvető előfeltétel a szociális befogadásnak, ugyanakkor a kiskorúak esetén is nagyon fontos, hogy kizárjuk a kizsákmányolás lehetőségeit, hogy perspektívát adjunk a családoknak, akik beruháznak a kiskorúakba, hogy megfelelő kulturális és nyelvi mediációt lehessen biztosítani számukra, és itt vannak például különböző platformok, annak érdekében, hogy az iskolába való beilleszkedést megkönnyítsék ezeknél a gyermekeknél. Aztán van egy parlamenti állásfoglalásunk is. Nyomást gyakoroltunk annak érdekében, hogy a humanitárius segítségnyújtási kvótát növeljük, a kiskorúak körében az iskolai befogadás, beilleszkedés megkönnyítése céljából a tartózkodás időtartam alatt, gondolok itt a menekült táborokra, ahol néhány hónapig tartózkodnak a gyermekek, és ezt el is értük, ugyanis 30 milliót különítettek el 2016-ra, mi állásfoglalásunknak köszönhetően is együtt a Deve Bizottsággal született ez az anyag. Ez tehát azon konferencia napirányjai szerepel majd, amelyre 2016 májusában Isztambulban kerül sor, ez a humanitárius csúcs találkozó. A másik fontos dolog a kultúrák, vallások közötti párbeszéd, az élet, egész életen át tartó tanulás, a sport, amely szintén az integrációt, a beilleszkedést segíti elő. Másik fontos kérdéskör azon kezdeményezések ösztönzése, amelyek lehetővé teszik az erősebb együttműködést nem csupán a hatóságok, intézmények között, hanem az NGO-k között is, amelyek gyakran frontvonalon működnek az önkormányzatokkal együtt a menekültkedés kezelésében, így lehet a befogadást, illetve az oktatáshoz való hozzáférést megkönnyíteni a menekültek számára. Fontos még itt ez a félénk kezdeményezés, amelyet a bizottság indított az Erasmus Plus tárgy körében az Európa Kreatíva és az integrációs projektek tárgy körében. is biztos úr is elmondotta, hogy vannak még különféle források a programokon kívül, és itt nem kiegészítő forrásokról van szó. A 2017-es költségvetés készítésekor el kell gondolkodnunk az új forrásokon is, a rugalmassági eszközt is kihasználva, a menekültek befogadására használva ezeket az összegeket beleértve az oktatást. És még emlékeztetnék erre a kezdeményezésre, erre a hivatkozás az oktatási folyosók tárgy körében. Holnap után tárgy, tárgya lesz ennek a brüsszeli konferenciának is az Unimed találkozón, tehát az együttműködés és szolidaritási formák az egyetemek részvételével az egyetemi hallgatók befogadását illetően. Ezek a legfontosabb pontok, ugye tekintettel arra, hogy itt igencsak tömören kellett fogalmaznunk. Nagyon várom az önök véleményét, kiegészítését. Átadom önöknek a szót. Petra. Petra. Ja, Köszönöm szépen úgy gondolom, hogy igen, sikeres bevezető volt, amit tartottál a témában. Egy megjegyzésem van, ez a vitából indul ki, amit legutóbb Navracsicsal folytattunk. Nyilván valamennyien emlékeztek még rá, hogy igen, csak bíráltam, hogy a bizottság most elkezdi az Erasmus Plus-t átalakítani, átértelmezni, és az Erasmus Plus kapcsán itt igyekszik a menekült válság megoldásába beszállni. Elmondta, hogy például nyelvkurzusokat kíván fizetni a menekültek számára. Én világosat tettem számára, hogy az Erasmus Plusnak nem ez a feladata, és nem nincs összhangban a célokkal sem, amiket mi meghatároztunk, ezért aztán nem is tudjuk elfogadni, hogy az Európai Bizottság saját hatás körében az általunk definiált célokat átértelmezi, mert összességében szerintem ez egy veszélyes aktus lenne. Tudjuk, mennyire fontos az Erasmus Plus, és hogy mennyire nagy az érdeklődés a források iránt, és évről évre abba a helyzetbe kerülünk, hogy sokkal több projektet finanszírozhatnánk, mint amit ténylegesen finanszírozunk, finanszírozunk a ténylegesen rendelkezésre álló összegekből ezt világossá kéne tenni szerintem itt, hogy mindaz, amit eh, itt a menekültválság megoldása kapcsán teszünk, eh, és hát nyilván nyelvi kurzusokra szükség van, és hogy az integrációra szükség van a társadalomban, de hogy ezt nem a meglévő forrásokból lehet finanszírozni, hanem plusz forrásokból kell ezt finanszírozni, hogy ne boruljon fel az egész, hogy aztán a szemünkre vetik, hogy az Erasmus plusz pénzt is végül is a menekültekre költik el. Szerintem ebben nem mehetünk bele, nem lehet célja senkinek, hogy persze, hogy interkulturális projekteket finanszírozzunk a célhoz kötés alapján, az nem lehet kérdéses, de hát hogyha a menekültek nyelvi tanfolyamait finanszírozzuk, szerintem ez nem fordulhat elő, mert ez nem felel meg a célkitűzéseknek, és valahogy a szövegben ezt ki kéne domborítani. Interkulturális párbeszéd a projektekben, igen, az integrációra is igent mondunk, bár hát az integrációt én egy kicsit szélesebben értelmezni, inkább a szociálisan hátrányos helyzetű csoportok integrációja a társadalomban de hogyha konkrétan menetkülteknek szóló nyelvtanfolyamokról beszélünk, akkor ezt nem lehet az Erasmus Plus-ból finanszírozni, erre más lehetőséget kell keresni, és ezt ki kéne jobban domborítani szerintem, hogy eh, az a kritika, amit elmondtam, és úgy láttam, hogy ehhez eh, csatlakoztak mások is, hogy ez a végén ne tűnjön el a semmibe, és aztán végén nem így szerepel majd Egyetértek ezzel az aggodalommal, tisztázásra van szükség. Ferhelyen kolléga, tessék. Elnézést kérek, hogy későn érkeztem, de a gazdák többet blokkoltak, mint amit gondoltuk. Malinov úr árnyék előadóként nem tud eljönni mai napon egyéb szófiai kötelezettségei vannak, és az ő nevében szeretnék felolvasni valamit. A következőket szeretném elmondani Ányi Kelezőkönt a menekültek és menekvékkérők száma. A tagállamokban példátlanul magas a néppárt üdvözli az Európai Bizottság európai agendáját a migrációs ügyben. Itt egy sor intézkedésről beszélünk, amelyek kezeljük a jelenlegi helyzetet, és közép és hosszú távú megoldásokat igyekszünk találni. Megfelelő elhelyezésre is szükség van a Dublini szabályok értelműen az EU-törökországi megállapodás. Meglátjuk, hogy mi az, ami ténylegesen segít az intézkedések közül az EU az emberi jogok védelmében vezető szerepet, hogy betöltsön sokat visszaküldünk a származási országba, hiszen ők gazdasági menekülteknek számítanak, bár azok közül sokan vissza fognak térni, akik joggal tartózkodnak itt, majd ha béke lesz. Egyébként pedig vannak, akik gyerekeikkel is érkeznek, hogyha a befogadó országok gyors hozzáférést biztosítanak a képzéshez és a munkavállaláshoz, ez nyilvánvalóan fontos szerepet játszik majd, és e- így lehetünk sikeresek. Vonatkozik ez a vendéglátó országra, és természetesen visszatérés esetén a származási országra is. Itt a befogadó ország értékeit, kultúráját el kell fogadni. Teljesen világos, hogy a szakképzés, képzés, oktatás fontos lesz az erőfeszítéseink során. El kell kerülni egy sor jövőbeli problémát már idejében, mert különben új válságok alakulnak ki hosszú távon, ha ezt nem tesszük meg. A szociális befogadás, az integráció a munkaerőpiacban rendkívül fontos tényező, és ehhez szükség van megfelelő oktatásra, hogy befogadó országokban a nyelvi tanfolyamok, élethosszig tartó tanulás, folyamatos szakképzési támogatás, mindent el kell követni az EU értékeinek tiszteletben tartása mellett és az emberi jogok megfelelő kezelése mellett meg biztosítani kell, hogy a gyermekek csatlakozhassanak az iskola rendszerhez is. Ehhez megfelelő programokat kell kialakítani, hogy mainstream osztályokban megfelelő oktatásban részesüljenek. Malinov úr kiegyensúlyoznak tartotta a tervezetet. Egy néhány módosítót kíván majd előterjeszteni a következő pontok biztosítása érdekében. A menekültek és menedékkérők esetében külön kell figyelnünk az oktatásra. Ez a második pont is a szociális befogadás és integráció a munkaerőpiacra. A harmadik pont fontos szerepet játszik a célzott oktatási intézkedések bevezetése különböző menekültcsoportok számára. Negyedik, külön támogatást kell biztosítani az oktatók számára, amikor találkoznak a menekültekkel. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos pontokat vetett fel a kolléga, de Petra Kameréverthez hasonlóan én is azt mondom, hogy ezt nem az eddigi forrásokból lehet finanszírozni az oktatási programokon keresztül, nem az Erasmus Plusból tehát, hanem ez tagállami feladatokat tartalmaz, és adott esetben e, nagyobb forrásokat kell fel, felhasználni, mint az Európai Szociális Alapot, ami fontos a munkaerőpiaci integráció szempontjából, mert, eh, és alkalmasabbak is erre, mert az oktatási területen a programjainkra túl sok jelentkező van, és túl sok kevés a pénz. Hogyha integrációs projekteket határokon átnyúló csere kapcsán, például oktatók esetében best practice cseri esetében akarunk alkalmazni, nos, eh, erre szükség lehet, vagy a sportintegráció, vagy a sport révén történő integráció nemzetközi sportesemények esetében jó, persze ez fontos, hogyha integrációra szolgál, de hogy pénzt vegyünk ki ezekből a programokból, hogy a befogadás, az inkluziós munkát el tudjuk végezni, azt nem tartom megfelelőnek, mert szerintem hosszú távon ez vitát, veszekedést okoz a társadalmokban, a tagállamokban is, és az irítség, mint vita is meg mint vita alap megjelenik. Nem szabad a meglévő oktatási programokból, amik úgyis kevés pénzt kapnak, még pénzt kivenni ilyen célokra. Köszönöm szépen. Köszönöm. Thank you, Madam Chairman. Well, it may not. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lehet, hogy nem nagy meglepetés, hogy ez a véleménytervezet az ECR álláspontjával nem nagyon vág egybe, az előadó úr hiányában a következőket szeretném elmondani. Valóban jelentősen nő a menedéket kérők száma, sőt, óriási ez a szám. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy előzetesen kellene hatástanulmányokat készíteni, hogy egy gyakorlatilag lehetetlen feladatra ne fordítsunk felesleges forrásokat. Sokszor nem tudjuk, hogy kik ők, részt vesztek-e a munkaerőpiacon, hozzájárulnak-e a társadalmunk működéséhez, és hogy a befogadó országban mennyire mm, áll rendelkezésre nyelvtanulási lehetőség, mennyire készek ők a nyelvtanulásra. Tehát a kérdés az, hogy ezek a célok egyáltalán elérhetők-e, közel kerülhetünk-e hozzájuk. A harmadik pontban az szerepel, sőt hangsúlyozottan szerepel, hogy a nemzetközi, vagy pedig a tagállami szinten az oktatási forrásokat rendkívüli alapon rendelkezésre kell bocsátani. És az új források igénylése felveti ezt a kérdést, hogy honnan jön a plusz pénz, már is magasak az adók számos tagállamban. A növekedési program eddig nem volt sikeres, és az Erasmus plus kapcsolatos véleményeket a kollégák már elmondták, ezeket osztom, és ami pedig az ECR koordinátorként az egyik szakterületem, az a regionális szakbizottság, a szociális alap, illetve az ERFA, minden finanszírozási forrás korlátozottan áll rendelkezésre, és azt gondolom, hogy a többiek is így látják ezt közös értékrendet sürget a jelentés, anélkül, hogy meghatározná, hogy mi, mi lenne ez a közös értékrend. És végül oktatási folyosók létrehozásáról van szó a menekült hallgatók befogadása érdekében. Azt gondolom, hogy ez beavatkozás a tagállami hatáskörökbe. És ez menekültügyi kvótákhoz vezetne, minden uniós egyetemen, ami alig ha lesz egy népszerű javaslat. Ennyit vázlatosan, és a módosítások is várhatók a részünkről, később szívesen részletesen is ismertetem. Előre kolleg... Majd később válaszolok erre, Pilt kolléga következik. You are shadow, lay a eh, shadow Ön jelentést tevő? úgy gondoltam, hogy szólni kíván, de nem kért szót. Morgano kolléga következik. Önök asszony, jó magam is, kifejezném egyetértésemet ezzel a megközelítéssel, mert ahogy az elnök is emlékeztetett rá, itt a tartalmi korlátozásokra kellett figyelemmel lenni, de minden esetre még néhány módosítóban lehet tisztázni majd a kérdéseket. Ugye itt a menekültekre vonatkozik ez a vélemény. A kollégák néhány megszólalásából kiviláglott egy aggodalom, hogy túl lépünk ezen a kereten. Erről a kérdésről még vitázni fogunk. Ez a vélemény a menekülteket érinti, de hasonló beavatkozásokat lehet fogalmatosítani olyan személyek esetében is, akik nem menekültek vagy menedékkérők. Aztán, ami a méreteket illeti, itt az ötös napi rendi pontban ö, lesz majd még egy lehetőség a vita lefolytatására, és nem csupán 2016-os évre vonatkozóan. Itt ugye én a 2014-2020-as többéves pénzügyi keretre utalnék, és a parlament nem szavazta meg ezt a többéves pénzügyi keretet, iránymutatásokkal élhetünk, hiszen olyan helyzetek is kialakulhatnak, mint például a menekült válság, amely egy új kihívást jelent. Egy új helyzet finanszírozását úgy megoldani, hogy más helyekről vonjuk el a forrásokat, hát ez eléggé komplikált helyzetet idéz elő. Tehát elgondolkodhatunk az EU saját forrásai kapcsán is erről a kérdésről, de erről majd a később még szólni fogunk. Remélhetőleg lesz elég idő a napi rendezem pontjának megvitatására. Köszönöm. Ma reggel, aztán Zver kolléga kap szót. egészen. Igen, köszönöm szépen. Nos, egyetértek azzal, ami megfogalmazódik a véleményben. A szöveget olvasva az ember különböző gondolatokra jut, hogy mivel lehetne kiegészíteni. Most nincs ellenvéleményem egyébként a tartalommal kapcsolatban, ellenkezőleg egyetértek Ugyanakkor a több éves pénzügyi keret felővizsgálata kapcsán az oktatásra, illetve a kultúrára külön ki kellene térni a szövegben. És ki kéne egészíteni a menekültek integrációjával, illetve befogadásával. Azután a következő terület írásba kellene szerintem foglalnunk a következőt is. Minden kiadás, illetve forrás, ami erre a területre ö, kerül, illetve itt használunk fel, Európa érdekében ö, szolgál. Tehát a jövőt készítjük elő, hidakat építünk a menekültek befogadásával, és a társadalmak kölcsönös egyetértését, egymás mellett élését segítjük elő. Végül, ami az oktatást illeti, gondoskodnunk kell arról, hogy az oktatási rendszerbe be tudjanak illeszkedni, hogy ott megtörténjen az integráció. És itt nem külön struktúráknak a kialakítására gondolok, hanem arra, hogy az iskola rendszerben, az intézményekben, az egyetemeken, illetve a társadalmainkban történjen meg az integráció, valamint a munkahelyeken, a munkaerőpiacon. Köszönöm. Zver kolléga. Verjetno se vsi zavedamo nevarnosti. Eh, igen. Úgy látom, hogy a párhuzamos társadalmak veszélyét kezelnünk kell. Ez logikusnak tűnik. Európai és nemzeti szinten is amellett szállok síkra, hogy egy holisztikus stratégiát alkalmazzunk a migránsok képzésére, oktatására, de mindig pénzről szól a dolog. Az egyik opció itt az lehet, hogy plusz pénzeket biztosítunk, eh, mint ahogy az ECR-től hallottuk, egy másik opció kapcsán nagyon nehéz eh, plusz pénzeket az oktatásra előteremteni. Valahogy talán egy kompromisszumra kéne törekedni. A tagállamok iskola rendszerében vannak még tartalékok, annak érdekében, hogy onnan a forrásokat erre a területre használjunk fel de azt nem tudom, hogy ez a pénz elég arra, hogy további átcsoportosítás nélkül tényleg hatékony integrációt tudjunk biztosítani mindenek előtt az oktatás és a kultúra területén. Először is a gyerekekre kell ügyelnünk. Itt eh, ne mm, tegyük lehetővé, hogy a gyerekek évet veszítsenek. Egyébként pedig eh, csatlakozom az előttem szólókhoz abban, hogy hosszabb távon a koridorok vagy a megosztott részek eh, nem jelentenek megoldást. Bár az elején a nyelvoktatás kezdő szintjén ez hasznos lehet az a szétválasztott oktatás, de hosszú távon a szétválasztott oktatás egy párhuzamos társadalom megteremtéséhez vezet. Ez nem lehet a célunk. Parancsoljon! Talán részemről még egy rövid megjegyzést, hogy ne legyen félreértés ebből. Úgy gondolom, továbbra is a tagállamok feladata az, hogy a kötelezettségeknek eleget tegyenek az adott kötelezettségnek, például az iskolákban megfelelő kapacitás legyen, és a megfelelő integrációt a menekültek kapcsán iskolai szinten, az oktatásban, ezt tagállamoknak kell biztosítaniuk és szerintem ezt Európai Unióként úgyse tudnánk felvállalni ezt a feladatot, mert erre biztos, hogy nem elég az eszközünk és a forrásunk, és hát a hatásköreink is a szerződés értelmében nem tesznek eleget. Amit megtehetünk, hogy felszólítjuk a tagállamokat, hogy integratív osztályokat hozzanak létre, hogy a menekült gyermekeket hagyományos iskolában integrálják, és a forrásokat biztosítsuk ehhez. Amit mi az európai költségvetésből megtehetünk, az legfeljebb az, hogy a végén projekteket indítunk, ez egy plusz, interkulturális projektekről beszélek elsősorban, és szerintem az Erasmus Plus programból és a Creative Europe programból is tudunk ide forrásokat felhasználni és szerintem arra is van lehetőség, és nyilvánvalóan ilyen döntés már meg is született, hogy a humanitárius segítséget a menekült táborokban, amelyek nem az EU-ban vannak, hanem Jordániában, Líbiában vagy máshol, és azt mondjuk, hogy amit humanitárius támogatásként ott adunk, ott az források jelentős részét a menekült gyermekek oktatására kell fordítani a táborokon belül. Ezt is kijelenthetjük szerintem, mert ezt így tartalmazza is a jelentés, mert ez az a pénz, amit mi adunk, és akkor itt használhatjuk a befolyásunkat is úgy gondolom, hogy a tagállamokat fel kell szólítani, de többet nem tehetünk, hogy tegyenek eleget a az oktatáspolitikai kötelezettségüknek. Amit tehetünk, az az, mint mondtam, hogy interkulturális projekteket támogatunk, de ne vállaljunk fel olyan tagállamot, ami a tagállamok feladata tulajdonképpen, és ez vonatkozik nyelvtanfolyamokra és a tagállamokon belül. Ez egy nemzeti feladat, és ezt ott kell megcsinálni, és mi ezt nem tudjuk megoldani és kezelni. Ezt világosá kell tenni. Az oktatáspolitika feladata az a tagállami hatáskörben marad. Köszönöm ezt a pontosítást. Kérdésem, hogy az Európai Bizottság fel kívánna szólalni. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak rövid leszek, mert holnap meghallgatás lesz, és akkor a részletekbe is belemennek eh, nyilvánvalóan még amit az előkészületek során eh, már eh, néztünk, hogy eddig visszafogottak voltunk, vonakodóak, ahogy megfogalmazták, Hát igen, az Európai Bizottság az Európai Agenda keretében, a migrációs agenda keretében a legális és migrációval kapcsolatban intézkedéseket készít, lesz egy integrációs cselekvési terv is majd, ahol a szolgálatok ezt előkészítik, és a testület dönt majd abban, hogy milyen intézkedéseket fogadnak majd be, mert eddig az agendán más témák szerepelnek, mint a jövőben szerepelnek, itt már szóba kerültek egyébként az európai források is, mit lehet ezzel finanszírozni, stb. E tervek szerint ezt továbbra is kidolgoznánk, természetesen, ha biztosak így döntenek. A második pont úgy általában a javaslatokkal kapcsolatban az egész megközelítést tekintve szerintem mi ezt támogatni tudjuk, amit itt javasoltak a hetedik pont, a koridorok Unimed ügyében Kasta asszonyhoz hasonlóan mi is találkozni fogunk az Unimed kollégákkal, és velük tárgyalni kell, hogy megnézzük, mire alkalmas a javaslat önmagában, és mire nem aztán még fontos, hogy végig gondoljuk, hogyan tudjuk az oktatási intézményeket támogatni abban, hogy mindjárt az elejétől fogva, amikor megérkeznek a menekültek, támogatást lesen nyújtani, de aztán továbbra is a középtávon, akik maradási perspektívát kapnak, azokat is támogatni kell, mert az elmúlt időszakból tudjuk, hogy számos tagállamban ez többé-kevésbé jól működött Ennyi lenne az első megközelítésünk, és holnap a Gajátszó asszonyt is hallják a meghallgatáson, és hát a testület majd április végére hoz politikai döntést. Köszönöm. Szigráci. Köszönöm. Holnap kerül sor, tehát erre a találkozóra. Összetett tehát ez a téma, és az önök hozzászólásai is megmutatják ezt egyes pontosítások elengedhetetlenek természetesen és erről már kialakítottam feltevéseket, de persze nagyon tömören kellett fogalmaznom. Néhány dolgot viszont szeretnék tisztázni az első. Itt menekültekről szólunk. Ez tehát egy előfeltétel, és ez az EMPL szakbizottság javaslata és a mi együttműködésünk ebben a tárgykörben dolgozunk ki anyagot. Ami pedig az integrációt illeti, az én anyagomból is kiviláglik, hogy amikor vészhelyzetek alakulnak ki, az egy másik folyamat, mint a mm, szokásos politikai folyamatokban a helyzetek kezelése, amely a tagállamok feladata. A tagállamoknak meg kell határozniuk a befogadási sztenderdeket és integrációs sztenderdeket, amelyek elfogadhatóak, és a saját hatáskörükben eljárva, saját oktatási rendszereik autonómiájának keretein belül meg kell határozni az oktatási sztendereket, hogy a beilleszkedés ezen személyek esetében kielégítő legyen. Ami a kiskorúak témakörét illeti. Nos, az ő helyzetük, az úgynevezett méltóságuk eltérő, hiszen a menekültek egyezre vonatkozó egyezmény szerint is a kiskorúak még akkor is, hogyha nem ilyen rendelkeznek a menekült státusszal, akkor is külön rendelkezések vonatkoznak rájuk. Úgy tűnik, hogy most visszalépünk az időben Európában ezt illetően. Tehát a kiskorúaknak mindenféleképpen joguk van a befogadásra, az oktatás rendszerbe való beilleszkedésre, teljesen függetlenül attól, hogy menekül státuszt élveznek-e, vagy sem. Tehát ez egy jogi rendelkezés, ami remélhetőleg továbbra is fennáll majd Európában. És szeretném azt is elmondani, hogy pontosan utaltam arra, amit Petra Kamerevert, Juer és mások is elmondtak. Én nem kiegészítő forrásokról szóltam, hanem azt mondottam, hogy a humanitárius segítségnyújtás keretein belül jelenleg 32 milliárd euró áll rendelkezésre Európában, és ezen totális összegen belül csak 2%-ot fordítanak az oktatási rendszerekre, és a menekültáborokban a kiskorúak oktatására, illetve Európában a humanitárius vészhelyzetek megoldására. Nos, a humanitárius veszélyhelyzeten belül azt kérjük, hogy egy nagyobb részarányt fordítsanak ebből az összegből a vészhelyzetek kezelésére. És itt időben kell cselekedni a vészhelyzetek esetében, vagy olyan helyzetek kialakulása esetében, amelyek kockázattal járnak. Utalni fogok arra, amit Petra, Szabina és mások mondottak. Tehát itt az Erasmus plus illetően és más programokat illetően nem ezekből kell pénzt kivenni, annak vannak szokásos beilleszkedési tevékenységei ugye a felnőttekre vonatkozóan. Nagyra becsülöm ezt a kiegészítést, amelyel Petra élt. Az Erasmus esetében már ugye itt felmerül a stratégiai fellépések forrásai, és hogy ezek, ezekkel is lehetne kulturális programokat támogatni, vagy akár az, a Kreatív Európa programon belül is lehetne forrásokat ezen tevékenységekre szenni. Soha nem arra gondoltam, hogy az Erasmus Plusnak kellene a szokásos beideszkedési tevékenységeket finanszíroznia. Ezt te tisztázni kell. Személyesen úgy vélem, én az önkormányzatban is működtem a régióban. Úgy gondolom, hogy a regionális költségvetésben is vannak társadalmi beilleszkedési források, például a migránsokra vonatkozóan, ez is egy létező és alkalmas eszköz. Aztán persze minden egyes országban meg kell vizsgálni a külön helyzetet, de ezt a lehetőséget sem szabad kizárni a finanszírozásnál. Ahogyan Morgano is javasolt, és mások is, mint például Zver kolléga, ez a parlament kérése is egyébként, amivel már éltünk a bizottság felé. Tehát fontos előirányozni, hogy ezen új veszélyhelyzet kapcsán legyenek külön források, amelyek között szerepelnie kell ugye a migráns politika, a migráns agenda. Tehát itt mindenképpen kiegészítő forrásokra van szükség, és nem a már létező programokból kell forrásokat elvonni. Aztán itt vannak még más prioritások, amiket említettek, ugye a 2017-2020 közötti időszakban. Egyébként maga a parlament fogja majd kérni ezeket a külön forrásokat a költségvetési eljárás során. Köszönöm a hozzászólásaikat, segítettek tisztázni ezt a keretet, és próbálom majd ezeket beilleszteni az anyagomba. Köszönöm, köszönöm a bizottság képviselőjének is, most pedig áttérek a következő napi rendi pontra. Ez Rajeszki kolléga a felelőse ennek. E Zdrojewski kolléga. Tehát itt a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatáról van szó, 2011-2020-as időszakra, tehát itt ugyanezt a kérdéskört vizsgáljuk, és uh, ugye itt ez egy saját kezdeményezésű jelentés ez, amelyet a Költségvetési Szakbizottság készít a parlament megjegyzései kapcsán, ezen keretre vonatkozóan. A a Kulturális Szakbizottság pedig úgy döntött, hogy véleményt alkot ebben a témában. Ön tehát a vélemény megalkotója, önnek adok most szót. Bardzo dziękuję pani przewodniczącej i już na wstępie. Köszönöm, elnök asszony. Bevezetőben elmondanám, hogy nem fogom a véleményemet felolvasni, hiszen ez mindenki rendelkezésére áll. Csupán a legfontosabb pontokat emelném ki. Három probléma van itt, amelyek gyakran fellépnek, és amelyekre figyelnünk kell. Az első a kifizetések kérdésköre. Időnként megpróbáljuk megoldani ezt a problémát, de az újra és újra visszatér. Fontos, hogy a, például a kultás területen ne merüljön fel újra ez a helyzet a kifizetetlen számlák kérdésköre. Aztán a kulturális programok például az Erasmus Plus esetében kulturális szakbizottságként védjük ezeket a programokat, tudjuk, hogy milyen célokat követ ez a program, tudjuk, hogy mennyire fontos ez a téma. A harmad sorban pedig szintén gyakran előfordul, hogy meg kell küzdenünk a fiatalok munkanélküliségével. Itt bizonyos kiadásokra van szükség, mindent meg kell tenni a fiatalok munkanélküliségének csökkentése érdekében. Valamennyien jól tudjuk, hogy a kultúra és az oktatás nem tartozik az uniós hatáskörbe, csekély a finanszírozása ennek a területnek, annál inkább védenünk kell ezt a területet, és meg kell tennünk mindent azért, hogy ne kerüljön megszorításokra ezen a területen. A negyedik pont. Utalunk erről arra, hogy mennyire fontosak a programok, a képzés és a szakképzés területen mennyire fontos ezekre a területekre való be ruházás. Itt van az Erasmus Plus, a Kreatív Európa polgárok Európája, hogy néhány programot nevezzek meg csupán erről a területről. Fontos utalni arra, hogy mennyire fontosak ezek a projektek, és meg kell védenünk ezen projekteket. És talán még egy ügy, gyakran előfordul, hogy a szakbizottsági ülésünkön elmondjuk, hogy mennyire fontos a vallások közötti párbeszéd különböző problémák megoldását, illetve például az intolerancia vagy a bezárkózás problémaköre, a nyitottság hiánya, és mindig utalunk arra, hogy a kultúra a legjobb eszköze annak, hogy valamennyi társadalmi eszmecserészben használjuk ezt az eszközt. És talán még egy utolsó dolog. A többéves pénzügyi keret felülvizsgálatáról szólva a 2014-2020-as időszakban talán még utalnunk kell arra is, hogy a korábbi felülvizsgálatokkal ellentétben nehezebb most ez a feladat. 2014-től a rugalmasság javulhat, és a tagállamok, amelyek beruházási programokban óhajtanak részt venni, nos számukra megkönnyítjük majd ezt. És az a legutóbbi véleménykészítőnek szeretnék köszönetet mondani, illetve azon kollégának, aki azt mondta, hogy a nyelvi kompetenciákat nem az Erasmus Plus-ból kell finanszírozni, nem, ugyan, nem ez a program feladata elnök. Nagyon fontos ez utóbbi megjegyzése, azt illetően, hogy mennyire lényeges ez az ellenőrzés ezen programokat illetően. Most pedig Morgano kap szót, majd pedig más árnyékjelentéstevők, ha szólni kívánnak. Helga Trüppel majd. Morgano, köszönöm. Először is gratulálni szeretnék Andrés Drojewski jelentéstevőnek ezen anyagminőségiért. Nyilvánvalóan tömör, ez a vélemény szűkszavú. Sok adatot témát kiemelt a több éves pénzügyi keret kapcsán 2014-2020-as időszakban. Mostanáig ugye ezek a mi szakbizottságunk hatásköreibe tartoznak. Itt most néhány módosítót fogok majd benyújtani, amelyek kiegészítik ezt a szöveget. Itt különféle késedelmeket illetünk kritikával a programok végrehajtását illetően. Nos, ezen késedelmek néha az új programok újdonsága okán adódtak mások strukturális problémák. A garancia mechanizmusok az Európa Kreatíva programokon belül is jelenthetnek problémákat. Itt az Európai Beruházási Bankkal született egy megállapodás, és már nyár elején megnyílik majd ez a lehetőség, majd az érintett érdekeltek előtt. Ami az Erasmus plus illeti nehéz a finanszírozásokhoz való hozzáférés az ifjúság ágazatban, a szervezetek és az ifjúsági NGO-k számára. Itt ugye a decentralizáció is problémát jelenthet, és a működési támogatásokhoz való hozzáférés is problematikus. Aztán a polgárok Európáját illetően alacsony finanszírozású az egyik program finanszírozása. Ugye itt a polgárok Európájának programjáról van szó, a demokratikus részvétel és a kultúrák közötti párbeszéd elősegítése a cél. Aztán itt a fiatalok foglalkoztatás, az ifjúsági garancia a másik témakör. Ennek teljes támogatást kell élvezni a tagállamok részéről és felül kell vizsgálni az erre biztosított forrásokat. Nagyobb hangsúlyt kell helyezni a szinergi, szinergiákra, a stratégiai beruházási alpa Juncker terv forrásai és a Horizont 2020 program forrásai között. Miért is teszem ezeket az észrevételeket? A több éves pénzügyi keret félidős felülvizsgálata egy folyamat nagyon fontos állomása. Az új parlament politikai prioritása, amely ugye nem szavazta meg ezt a keretet, Nos, ennek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az ide vonatkozó jogszabályokat is felülvizsgáljuk, és emeljük a kifizetési küszöböket, ez egyébként szerepel a szabályzat 16-os cikkében is, annak érdekében, hogy az EU jogi kötelezettségeinek eleget tudjon tenni. Sokat viteztünk, és még nem adottuk meg a kifizetetlen számlák kérdéskörét, és a váratlan helyzetek felmerülése esetén, például a menekült válság, az Európa Európa területén nem tettünk úgy, mintha nem létezne ez a probléma. Nos, itt felül kell vizsgálni a Dublini rendszer kvótait is, és a forrásokat növelni kell a migránsok menekültek befogadására vonatkozóan. A múlt héten tettek egy meghívást ezen témát illetően a Kreatív Európa témakörében, és holnap, ahogyan az elnök asszony emlékeztetett rá, lesz egy meghallgatás a kultúra szerepéről az integrációt illetően, és Navracsics biztos úr is bejelentette egy bizottsági stratégiát, amely az oktatást helyezi majd a középpontjába. Ezek jó dolgok, és azt hiszem, hogy így a jelentéstevővel, aki egyébként ezt az utolsó bekezdésben meg is említi, esetleg részletesebb megjegyzéseket tehetünk, módosítók révén is, egyes kérdések kiemelése céljából. Aztán vannak még más problémák is. Figyeljünk, hogyha itt például az 500 millió lakos részéről kérések érkeznek, akkor nekünk olyan döntéseket kell hoznunk, hogy számításba vegyük az, amit tőlünk a polgárok várnak, a vészhelyzetek esetén mindenképpen valamilyen választ adnunk kell. Ennek köszönöm, kérem, hogy legyenek rövidek a kollégák, Júr kolléga kapszót, aztán Trüppel kolléganő. Uh, thank you uh, for the rapporteur for his... Köszönöm szépen az előadónak az elvégzett munkát. Az ECR részéről én lettem ennek az árnyék előadója, ez szerintem nem meglepetés. Az RAL területen a fennálló kötelezettségek kérdésköre. Ez egy 7 éves időszak, egy fix időszak. Felmerül a kérdés, hogy egy dinamikusan változó EU-ban megfelelő-e ez az időszak. A javaslat az, hogy 7 év maradjon, de két évente felülvizsgálva, és ez nem jelent automatikusan több pénzt. Aztán ami az ifjúsági munkanélküliségi eh, kezdeményezést illeti. Tudom, hogy megszavazta múlt héten a plenáris ülés, de a jövő hónapban várható jelentés ettől tegyük függővé, hogy ez a kezdeményezés valódi hozzáadott értéket biztosít ez döntse el a sorsát, és ami az Európai Bizottság hozzájárulását illeti. A bizottság részéről nagy a kísértés, hogy sikert jelentsen. Aztán a 2020-as, a Horizont 2020-as forrásokat, illetően az ECR és más frakciók is korlátozni szeretnénk az FC-re e való átcsoportosítást. Ezért minimális legyen a programok forrás csökkentése csak akkor fejthetik ki a hatásokat, hogyha a Horizont 2020 semmiféle csorbát nem szenved, én azok közé tartozom, akik a teljes összeget fenntartanak. A kulturális és oktatási programok középtávú felülvizsgálata meg kell vizsgálni, hogy az, a polgárok Európa és Európája és a kreatív Európa eredményeit, hatékonyságát felül kell vizsgálni és a hatékonyabb szabályozás keretében meg kell vizsgálni, hogy megfelelő hozzáadott értéket biztosítanak-e, hát mégpedig bizonyítékok alapján kell elvégezni ezt az értékelést. Aztán az, hogy itt az EU költségvetéséből csak egy kis szeletről beszélünk, ez nem jelenti azt, hogy ne tudnánk hatékonyságot növelni. A Derbyshire tűzoltóság szolgálat például 2-3 százalékot jelent a költségvetésünkből, és ez nem jelenti azt, hogy ott ne kereshetnénk hatékonyság növelést. A halasztott kifizetések, illetve a késedelmes kifizetések negatív hatása azt gondolom, hogy nagyon súlyos, el kell kerülnünk a késedelmeket, mert az EU megítélését rontja, illetve a költségvetés hatékonyságát is rontja. Tehát az ECR frakcióból a kollégák visszajelzése alapján a költségvetésnek a hatékony felhasználását kell elősegítenünk, illetve a tagállamokat arra kell ösztönözni, hogy maradjak uniós tagok. Thank you and thank you to Mr. Köszönöm szépen, köszönöm Gyurcsaszki úrnak, és a kérdést vetném fel először is a fizetések kérdését. Természetesen gyakran találkozunk ezzel a problémával, és hát nagyon érdekel ez bennünket a parlamentben, hogy a tanács és a bizottság mit tesz. Azt gondolom, mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy ne kerüljön sor erre. És ami pedig az integrációt illeti, a menekültek és a külföldiek integrációt illeti. Szerintem az előző pontban ezt már megbeszéltük. Igenis ennek hatása lesz az Erasmus Plus-ra, az Creative Europe és az Europe for Citizens programokban is jelentkezik. Ezt nem csak biztosítani kell azt, hogy elkerüljük a problémákat a kifizetésekkel, hanem Mindent el kell követnünk, hogy növeljük a jelen keretek között a programok részét, részarányát, mert szükség van arra, hogy többet tegyünk ami pedig a Europe for Citizen programot illeti, szerintem az interkulturális párbeszéd és a vallásközi párbeszéd fontos témát erősíteni kell. Azt gondolom, hogy a felülvizsgálat során tényleg a programok egyszerűbb alkalmazását kell biztosítani, ez egyik fontos célunk ez, mert sok bírálatot hallottunk, hogy nem elég egyszerű ezt alkalmazni, jelentkezni például, és megfelelően fel kell tölteni, tökésíteni ezt a programot, hiszen a tagállamok szintén számos nehézséggel találkoznak az integráció során. Milyen? óhajtja kommentálni az Európai Bizottság az elhangzottakat, akkor a jelentéstevőnek adok szót, ha nem. Bardzo dziękuję za e, opinię, za Köszönöm szépen. Köszönöm a megjegyzéseket, a kommentárokat, a baráti támogatást is. Nyilvánvaló, hogy megragadjuk az alkalmat, hogy erősítsük azokat az elemeket, amelyek már tar- szerepelnek Például a kötelezettségvállalások kapcsán, ami elhangzott, amellett síkra szállunk, és szeretném elmondani egy vélemény először is, hát nyilvánvalóan korlátozott terjedelmű lehet, csak nem kapunk végtelen sok helyet, és azt gondolom ezt látnunk kell. Nézzük a programokat, az Euronetet, itt egy sok éves, több éves finanszírozásból kell kiindulnunk. Ha erre nem kerül sor, akkor hiányzik a stabilitás. Tehát sok évre kell terveznünk. Egy dolgot szeretnék még a végén felvetni. Mind elleneztük azt, hogy a Horizon 2020 programként úgy alakuljon, hogy kivesznek pénzeket onnan, de hát ha már így alakult, itt a Juncker terv kapcsán pénzeket vontak el, és szerintem most fel kéne használni az alkalmat arra, hogy a pénzt kultúrára és oktatásra költsük. És ha ebben egyetértünk, akkor ezt erőteljesen képviseljük el a szövegbe. Várom a módosítókat, egyébként részemről ennyi lenne. Március 23-a a határidő. Köszönöm. Tekintettel arra, hogy itt van a bizottság néhány hagodalmat szeretnék megosztani. Az egyik, ez a késedelem az új pénzügyi eszközöket, illetően akár az Erasmus Plus-ra, akár az Kreatív Európára vonatkozóan, erről szeretnénk majd információkat nyerni, és a másik biztosak akarunk lenni abban, hogy a bizottság, amikor átgondolja több éves keretet, akkor a tárgyalóasztalnál a DJ kultúra képviselői is ott ülnek majd. Navracsics biztos úr ugyanis nagyon fontos, hogy a kulturális ügyeket sokkal inkább figyelembe vegyék, mint ahogyan ez az elmúlt években történt. Köszönetet mondok a kollégáknak, és emlékeztetnék arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje március 22-12 óra, április 26-án szavazunk itt, a költségvetésben pedig június 15-16-án, áprilisban pedig a plenáris globálisan. Most áttérünk a napirendünk hatos pontjára, ez rendkívül jelentős pont. Köszönetet mondunk azért, hogy itt van körünkben Lucia Rekeld a Digi Connect részéről a médiaprogram felelőse, illetve Karel Bártak, aki a Kreatív Európa program egységvezetője, és egy eszmecserére kerül majd sor, mely nagyon fontos számunkra. Volt már alkalma találkozóra néhányszor, nemrégében néhány szereplővel ennek a témakörnek, de most a, az illetékes dj a DJ connect akarjuk ezt megtenni, a Kreatív Európa garancia mechanizmusának állásáról fogunk itt beszélgetni, van itt bizonyos késedelem, és biztosak akarunk lenni abban, hogy a határidőket is betartják, illetve a módozatokat is, amelyel ez az új pénzügyi eszköz beindul majd. Én, mint az anyag jelentéstevője, informális találkozókat is folytattam ebben a tárgykörben. Szakbizottságunkat nagyon érdekel, hogy hol tartanak a dolgok, a tárgyalások, az európai beruházási alappal is, mik a határidők, mik a kritériumok, a módozatok ezen új pénzügyi eszköz működését illetően információkra van szükségünk azért is, hogy megfelelő választ tudjanak adni a pénzintézetek, valamint az érintett szereplők nemzeti szinten. Üdvözlöm Bártak urat, illetve Lucia Rekáde asszonyt. 15 percet adnék önöknek, hogy bemutassák a programot, és aztán a kollégák kapnak szót, majd önök adhatnak választ. Thank you very much. Um, we are the, uh, Köszönöm szépen. Nagy örömöm, örömömre szolgál, hogy itt lehetek ma, és a kreatív terület számára szolgáló garancia eszközről ismertetőt tarthatok a DJ Connect és az életékes DJ közös munkájáról szeretnék beszámolni. A garancia eszköz a Kreatív Európa program részeként működik. A célok kettősek a kulturális sokszínűség, illetve az ágazat versenyképességének a biztosítéka, a biztosítása. Különösen két célt, szemel, célt szeretnék kiemelni. Az egyik cél, hogy a KKV-k pénzügyi lehetőségének a fenntartható biztosítása, illetve az innovatív irányítási megoldásoknak az elterjesztése, ami a Kreatív Európa program sikerét segíti elő. Most szeretnék rátérni a garancia eszköz alapvető jellemzőire. Először is hangsúlyozni szeretném, hogy ez egy új garancia eszköz, széles körű konzultáció előzte meg a kidolgozását a pénzügyi szervezeteket, illetve a kulturális és kreatív érintetteket igyekeztünk bevonni, tehát minél szélesebb körben igyekeztünk egyeztetni a garancia eszközt. Ez egy egyedülálló működésű eszköz, hiszen ahogy említettem, kettős a célja, illetve két fő összetevője van. Az első a kapacitás fejlesztés. Miért van erre szükség? a kulturális és kreatív területen nagyon sokszor nehéz a forrásokat előteremteni, mert a pénzintézetek a terület sajátosságait nehezen látják át. Tehát fontos, hogy szaktudás álljon rendelkezésre, hogy a pénzügyi közvetítő szervezetek figyelembe tudják venni ennek a területnek a sajátosságait. Aztán a másik összetevő egy úgynevezett klasszikus összetevő, egy hitelképességet támogató garancia, illetve viszont garancia, ellengarancia biztosítási rendszer, ami a kkv hitelfelvételét könnyebbé teszi. A KKV-k részvételét szabályozó követelmények a következők. Három ilyen kritérium van a KKV a kulturális és kreatív területen működő vállalkozás kell, hogy legyen. Tehát teljesítenie kell a meghatározásunkat, ami pontosan megegyezik a Kreatív Európáról szóló rendelet definíciójájával. És ahogy látják itt, számos ágazatot igyekeztünk lefedni az építészet, az audiovizuális terület, illetve fesztivál szervezés, és még egy csomó egyéb terület szerepel a tárgyi hatályban. Aztán vagy mikro és kis, vagy pedig közepes méretű vállalkozás kell, hogy legyen a vállalkozás. Úgyhogy kettős a meghatározásunk. Az első a Kreatív Európa jogalapjában alkalmazott definícióval esik egybe. Nem csak közepes, hanem kis, illetve mikroméretű vállalkozások is részt vehetnek ebben a, a rendszerben. A mikro, kis és középvállalkozások nem minden esetben teljesítik a KKV-k meghatározását, mert adott esetben állami résztulajdonnal működhetnek, úgyhogy színházakat, kulturális intézményeket és intézeteket is bevontunk a tárgyi hatályba. Kibővítettük azt. És a múzeumokat is. Bizonyos feltételek teljesülte esetén. Nézzük, hogy melyek a fő részvételi kritériumok. A kulturális, illetve kreatív területen nagyon nehezen tudnak forráshoz jutni, számos akadályba ütköznek, úgyhogy a garancia célja az, hogy nem kérnek tárgyi biztosítékot a pénzintézetek, hiszen ilyennel nem tudnak szolgálni a kulturális, illetve kreatív vállalkozások. Az immateriális javak is elfogadhatók biztosítékként, illetve a hitelfedezeteként. Ez pedig azt jelenti, hogy a hitelező pénzintézeteknek a hitele politikájában változásokat követel meg ez a szabályozás. A forgóeszközök is finanszírozhatók. 10 milliós összeghatárig 10 millió euró a felső határa a hitelnek. Most egy kicsit részletesebben szeretnék szólni a kapacitásfejlesztésről, mert említettem az elején, hogy ez egyedülálló jellegzetessége ennek az eszköznek. Szaktudást, illetve tanácsadást biztosítunk a résztvevő kulturális vállalkozásoknak a résztvevő pénzintézetek, illetve a pénzügyi közvetítők vehetik igénybe ezt a szaksegítséget. És kifejezetten az a célja a tanácsadásnak, hogy könnyebben tudjanak hitelezni az érintett területnek. Ennek érdekében fejlesztjük a kapacitásukat. Ez gyakorlatilag tanácsadást jelent célzott módon, és kifejezetten a nyújtandó hitelek kapcsán. Nos, ez tehát a pénzügyi, illetve garanciaeszköz, és abban állapodtunk meg, hogy egy nagyszabású kommunikációs kampányjal fogjuk támogatni a kereslet, illetve a kínálati oldalt is a kulturális és kreatív ágazat a kedvezményezetje ennek a garancia rendszernek, és a pénzintézetek ismerik a megfelelő résztvevői kört, és a két főigazgatóság gondoskodik róla, hogy megfelelő mértékben bevonják a résztvevőket. Fontos újdonság hogy a pénzügyi közvetítőknek egy népszerűsítési tervet is javasolniuk kell majd a KKV-k számára. Tehát bizonyítaniuk kell, hogy proaktívan megkeresik a KKV-kat a garancia lehetőségekkel. Dióhéjban szerettem volna ismertetni a tevékenységeinket, illetve a terveinket, és a tagállamokban ismertető rendezvényeket szervezünk a Kreatív Európa keretében, és a társult országok is részt vehetnek ebben a programban. A cél az, hogy az információt minél hatékonyabban terjesszük, illetve a többszöröző hatást szeretnénk érvényesíteni. Ennek érdekében különböző kiadványok, illetve ismertető füzet készül majd, és a honlapunkon is elérhető az összes vonatkozó információ, amelyet szeretnénk a leghatékonyabban terjeszteni. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy elkészült a delegálási megállapodás, és nagyjából májusban írhatjuk alá ezt az együttműködési megállapodást az Európai Beruházási Alappal való együttműködés keretében. Azonnal szeretnénk indulni az aláírást követően. A bankok már is benyújtották az anyagaikat, ajánlataikat, és a harmadik negyed évben kiválaszthatjuk a résztvevői kört. Évvégéig elindulhat a program. A delegálási megállapodás után, tehát azonnal kezdődik az érdemi munka, és folyamatosan folyik évvégéig, illetve 2020-ig. Ez egy folyamatos eljárás lesz. Végül szeretném összefoglalni az eddig elmondottakat, melyek a fő jellegzetességei a garancia eszköznek. Kapacitás növelés, illetve hitelhez segítése a KKV-knak. Ezt támogatja a beruházási alap, illetve mikro, kis és közép vállalkozások számára lesz elérhető, és nem lesz szükség személyes biztosítékokra. Ez egy nagyon fontos eredmény. Azért hangsúlyozom. 120 millió euró áll rendelkezésre 2020-ig, és a többszöröző hatásra számítunk, nagyjából 600 millió eurót tudunk majd így bevonni ebbe a tevékenységi körbe a piac részvételével. Ez az EGT országaira is kiterjed, illetve a társult országokra. Igyekszünk behozni az eddigi csúszásokat, és minél előbb megkezdeni a végrehajtást. Köszönöm szépen. Very briefly just to... Csak röviden kiegészíteném kulturális oldalról. A DigiConnect-tel együtt működtünk, igen, csak intenzívan az elmúlt néhány hónapban. Biztosítottuk azt, hogy a portfóliók, amelyeket kiválasztunk a finanszírozásra, illetve a bankok teszik ezt, hogy ezek tényleg jók legyenek, és jogilag is rendben legyenek. Igen, és komoly étvágy mutatkozik a különböző szektorokban a különböző garancia eszközök kapcsán meglehetősen biztosak vagyunk abban, hogy kezdés után néhány hónappal, amikor az első országokat, bankokat kiválasztottak, akkor láthatjuk, hogy ezek az intézkedések bizalom teremtésre alkalmasak lesznek a pénzügyi ágazat és a kulturális ágazat közötti kapcsolatban, és a kreatív ágazatokat tudjuk erősíteni ezzel. Az egyik fő célja a Kreatív Europe programnak, ez a nagy különbség az előző periódushoz képest, hogy itt jelentős összegeket biztosítunk, de egy garanciával kombinálva kis és középvállalatok számára, amelyek a kreatív szektorokban, kulturális szektorokban működnek, és ők reagál, és reagálunk ezzel az elvárásokra most és 2020 között, amikor a legtöbb ország használja ezeket az eszközöket, és felkerüljenek a kulturális térképre ezek a vállalatok lehetőséget kapjanak arra, és ezt a finanszírozási részt sikerüljön áthidalni, amelyel most találkozunk. A közlemény alapvetően fontos lesz már mostanáig is egész Európában számosan jelentkeztek és azokra az országokra fogunk koncentrálni, amelyek az elsők ezen a területen, amelyek megkezdik a munkát, és a többit bevonjuk, ahogy haladunk előrefelé. Ide tartoznak a hálózatok, a nagy projektek is, és azok a partnerek, amelyek már eddig is finanszíroztak a Creative Europe programot, és megvizsgáljuk, hogy mit sikerült a megfelelő területeken már jól átültetni eddig is. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a rövid, de világos beszámolót. Bizonyosan vannak még nyitott kérdések számunkra, amelyekről részletes információt szeretnénk nyerni. Köszönöm a beszámolójukat. Most átadom a szót a szólásra jelentkező kollégáknak, aztán én is felteszek négy kérdést. Helga Trüppel következik. Köszönöm szépen az előadásokat. És amit szeretnék elmondani, egy kicsit sajnálatos, hogy nem tudtuk ezt korábban elkezdeni, ezt a programot. Azt gondolom, ez a pénz és a mozgósítás 600 milliós összeg esetében ez tényleg segíteni fog, de azért itt felmerülnek fontos kérdések, részletekbe menő kérdések, hogyha megnézzük, hogy mit is beszéltük meg annak idején, itt nem csak kis és középvállalatokat akartuk elérni, hanem kis kulturális projekteket is be akartunk vonni, és ebben a kérdésben szeretnék választ kapni, hogy a kis kulturális projektek is részt vethetnek a pályázatokban, hogyha az adott körülmények között el akarjuk érni azokat a projekteket is, amelyek a menekültek integrációval foglalkoznak, az interkulturális párbeszéddel, vagy a polgárok részvételével, akkor, akkor a kis projekteket nem szabad figyelmen kívül hagyni. Van erre lehetőség? Ez a kérdésem. De most azt hallottuk, hogy kis vállalatok, vállalkozások vehettek részt ebben, ezt mondták eddig, de szeretném megtudni, hogy projektek beszállhatnak-e ebbe, kis projektek, amelyek célja nem a pénz, keresés, hanem a társadalmi tevékenység, mert ezt akartuk bevezetni a programunkba, ezt akkor felvetettük, szeretném megtudni a választ, és politikai szempontból szeretném biztosítani, hogy a kis projektek, kulturális projektek részt vehessenek ebben a garancia rendszerben. Köszönöm. Kolléga Köszönöm, Zdrojevski kolléga következik. Én is örülök. És hogy a, a kultúrában egy befektetésre jönnek jelentkezni, ezek nem kiadások, hanem a kultúra az egy befektetés, ezt ne tévesszük szem elől soha. És a különböző tagállamokban különbözőképpen értelmezik ezt első látásra. Mit jelent itt ez a sok kategória, amit felsorolunk? Vannak támogatások, szubvenciók, hitelek, tehát a hitel olyas valami, amit vissza kell fizetni, ugyebár. Aztán vannak a támogatások, aztán a hitel adott esetben tartalmaz kamatot is, vagy nem, és itt garanciáról is beszélnek, tehát egyfajta kezességvállalásról, így akarják biztosítani a projekteket. Mi a helyzet az adóztatással például? A különböző kategóriák a gyakorlatban hogyan működnek, ez érdekelne engem. Mit is jelent, hogyha 120 millió euróról beszélünk, és mit akarnak ezzel finanszírozni? Szép kollega Libácska. Köszönöm. Libácska kolléga következik. Dziękuję. Moje pytanie jest bardzo podobne do pytania. Köszönöm. Hasonló kérdésem lenne, mint amit a kollégák már feltettek. Önök azt tervezik, hogy egy finanszírozási mechanizmust hoznak létre, amely kulturális projekteket hajt majd végre. Talán nem mindig termelnek majd mindig profitot ezek a kulturális projektek. Előfordulhat a profit termelés, de máskor nem profit orientáltak. Ez nagyon fontos az érintett közösségek számára. Luigi Morgano következik elnézését, kérem. Nos, én is elégedettségemnek adok hangot, hiszen egy fontos kérdésre válaszolt ez a beszámoló, és itt van még a néhány kérdés, egyes kollégák már megelőlegezték ezeket, hogy a hitelodaítélésnek milyen fajta kritériumai lesznek, és ami pedig a bankrendszert illeti. Ezzel kapcsolatosan is nagyon sok kérdés merülhet majd fel. Mindenféleképpen fontos lenne a helyzet értékelés ebben az összefüggésben is. Azaz, hogy a pénzügyi szereplők, akik majd tevékenykednek, meg kell, hogy mutassák, igazolniuk kell, hogy végeztek már hasonló tevékenységet. Elnök, azt hiszem, mert eddig is nagyon sok kérdés merült fel, néhány észrevételt én is hozzátennék az elhangzottakhoz. Az első a Kreatív Európa szabályozásában elég általános megjegyzések szerepelnek, de két kérdés mindenképpen jelen volt. Az egyik a garancia, ez az új pénzügyi eszköz, és nem csupán a bankok felé fordulnak, hanem a pénzintézetek felé is, azok igencsak eltérőek lehetnek egyes országokban, mert vannak olyan intézetek, amelyek garancia alapokat működtetnek, és ez mindenképpen kiszélesíti ezt a palettát, és a szakértelem is bővül ezáltal. Két dolog érdekel az első. Itt kaptunk már néhány információt, de a capability szakértőit illetően már választották e ezeket a szakértőket, tehát a capability és ez a tender, a, az érdekeltek felé forduló felhívás, ez a két folyamat egyszerre indul ebbe. Aztán Luigi Morgano elmondott, hogy vannak már egyes kritériumok a jogszabályokban, ugye itt a kreatív iparágak felé fordulnak, de a non-profit ágazatok felé is. Mindenképpen jól ö, értékelni kell, hogy fenntartható az adott ö, projekt, és van-e esély a működésre. Itt nem csupán vállalkozások, hanem szervezetek, múzeumok, szövetségek is ö, be kell, hogy férjenek ezen lehetőségek kihasználásába, úgymond. És ami pedig a kockázatokat illeti, a pénzügyi közvetítők esetében működik-e kockázat alap van-e ilyen lehetőség, hogy egy olyan portfóliót alakítsanak ki, amely megfelel a különböző jellegű kéréseknek az érintettek részéről. Ami pedig a kritériumokat illeti szeretnék ezekről többet megtudni. Ugye itt különböző ágazatokat fedünk le, kultúr és kreatív ágazatokat, és egyfajta földrajzi kiegyensúlyozottságot is előirányzunk, amikor értékelik a kiérelmeket. Persze a legjobbak nyernek majd, de azt hiszem, hogy fontos ez a szempont is a pénzintézetek esetében, hogy ezek a teljes, Európa teljes területét lefedjék. És még egy kérdés. Tudomásul vettem ezt a döntést, amely elég bölcsnek tűnik számomra, Ugye elég késedelmesen indulunk 2016 második felében. Itt már nem tendereket tesznek közé, hanem egyfajta nyílt felhívást. Mit gondolnak, hogy mennyi pénzügyi közvetítő kapcsolódik majd be, és hogy ők aktívak maradnak az egész folyamat során? Mennyien lehetnek majd, akiket kiválasztanak? Köszönöm. Well, thank you. I will go... Nos, köszönöm szépen. A különböző kérdéseket szeretném sorra venni. Először is a KKV-k kapcsán. Amit elmondtam ebben a vonatkozásban, azt gondolom, ezt nyugodtan meg is mételhetem nem csak kis és közepes vállalkozások, hanem a mikrovállalkozások is részesülhetnek ebben a garancia eszközben. Tehát mikro, kis és középvállalkozások is igénybe vehetik a garanciaeszközt. Ami pedig a nyereséget illeti, én azt gondolom, hogy a hosszú távú fenntarthatóság fontosabb, mint a nyereség, mint a profit. Tehát akkor, amikor a résztvevői körön gondolkodtunk, akkor az járt a, a fejünkben, hogy olyan KKV-k is részt tudjanak venni, amelyekben az állam résztulajdonos. Például közalapítvány vagy múzeum szintén részesülhessen a garancia eszközből. És ezek a cél megfogalmazásuk szerint nem kifejezetten profit érdekeltek. Sokkal fontosabb a fenntarthatóság az ő szempontjukból. És én a mikrovállalkozások részvételének a lehetőségét is szeretném hangsúlyozni. Úgy határoztuk meg a KKV-ket, ahogy az elején említettem, hogy beleférjenek a mikrovállalkozások is. Aztán, ami a portfóliót illeti, fontos látni, hogy ez az eszköz egy portfólió kezelési megközelítést fog követni a pénzintézetek hozzáférhetnek a garancia eszközhöz. Nekik kialakul majd a saját portfóliójuk, és ezt fogjuk értékelni a kiválasztás során. 70%-os fedezettséget biztosítunk, illetve a portfóliónak az összetétele olyan kell, hogy legyen, hogy az intézetek különböző ágazatoknak a tevékenységét, illetve sokféleségét tudják erősíteni, támogatni, hogy a kultúra, illetve a kreatív terület erősödhessen. Ami a földrajzi lefedettséget illeti, ez az összegek a rendelkezésre álló források függvénye. Hiszen minél több a pénz, annál több országot tudunk bevonni. Tehát jelen pillanatban a becsléseink szerint figyelembe véve a várható forrásokat. Nagyjából 10 pénzintézetet tudunk majd bevonni a garanciaeszköz megvalósításába. Ahogy említettem, vannak pénzügyi korlátok, amelyek a jelen szakaszban nem teszik lehetővé, hogy több országot, illetve pénzintézetet vonjunk be. Aztán szintén elhangzott kérdés a kapacitás fejlesztő szolgáltatókra. Ezek vonatkozásában szintén indul egy versenyeztetési eljárás, és a delegációs megállapodás után azonnal elindul a kiválasztások. Kik lehetnek ilyen szolgáltatók? A kulturális, illetve a kreatív ágazat résztvevői maguk, de lehetnek pénzintézetek, tanácsadók, és szándékosan teljesen nyitott ennek a területnek a meghatározása. Egy kapacitásfejlesztő szolgáltató minden kapacitásfejlesztési tevékenységnek az összefogója lesz. És itt a földrajzi sajátosságokat, valamint az ágazati sajátosságokat is figyelembe kell, hogy vegyék megfelelő számú szakembert kell, hogy mozgósítsanak a feladatok teljesítésére. A delegálási megállapodás aláírását követően azonnal indul a kiválasztás, és ezt feltételezve évvégéig kiválaszthatjuk a szolgáltatókat is. Nézem, hogy milyen kérdések hangzottak még el. Azt hiszem, hogy sikerült talán lefednem a az elhangzottakat. A kollégát kérdezem, hogy kiegészíte. Egy bank, hogyha kiválasztják, illetve az Európai Beruházási Alap és a bank között létrejön egy megállapodás, akkor a bank a maga oldalán kiválasztja a vállalkozásokat, KKV-ket projekt alapon, illetve részben állami tulajdonú vállalkozások is lehetnek ezek. A banknak erre megvan a maga eljárása. A saját projekt hitelezési eljárását fogja alkalmazni. Épp most arról beszélünk, hogy kik férhetnek hozzá ezekhez a forrásokhoz, milyen szervezetek, de alapvetően itt projektfinanszírozásban kell gondolkodni, hiszen a projekt a hitelnek az alapja aztán a különböző finanszírozási lehetőségeket, illetően szerintem ez teljesen elkülönül, illetve teljesen más, mint amit az Európai Bizottság az eddigiekben folytatott. A jogalapban egészen pontosan meg vannak fogalmazva a kulturális vállalkozások, illetve a Kreatív Európa programban résztvevőknek a, a köre ott szerepel, A cél az, hogy KKV-k, mikrovállalkozások, részben állami tulajdonú vállalkozások is hozzáférhessenek hitelhez. A piacról egyébként nem tudnának hozzáférni, és nagyban segít majd ez az európai garancia, ami a hitelek mögött áll majd. a Kreatív Európa keretében visszanemtérítendő támogatásokat kapnak, és ez e feletti forrás lehetőséget biztosít. Emlékeztetőül érdemes azt is hangsúlyozni, hogy a garancia eszköz garanciákat, illetve e, ellengaranciákat biztosít. És a bankok, illetve a pénzintézetek ennek segítségével hitelezhetnek a KKV-knek de egy portfólió agregálási tevékenységet is lehetővé tehet a bankok számára. Tehát az a cél, hogy a legkisebbek, a mikrovállalkozások is igénybe lehessék ezt az ellengarancia, illetve viszont garancia modellt. Rüppel kolléga, aztán én is szeretnék hozzáfűzni valamit. really like... Elnézést, hogy most ennyire megkapaszkodom, én hallgatom, és azt hallottam az első fordulóban is, hogy kis vállalkozások, kis cégek, de egy sor tagállamban, például Németországban is, ahonnan én jövök, vannak kulturális projektek, amelyek autonómak, ők nem függenek nagy intézményektől, állami intézményektől, ők nem is vállalatok, hanem projektek egyszerűen a kulturális területen működnek, eh, hogy ők jogosultak a programban való részvételre, a garancia rendszerben való részvételre. <clears throat> Azt gondolom meg kell nézni a konkrét státuszát ezeknek a vállalatoknak, csoportoknak. Az egyik kritérium az kis és középvállalatok, ugye? És igyekeztünk ezt a lehető legszélesebb körre kiterjeszteni mert a Creative Europe szabályzatban szerepel a rendeletben, hogy kisvállalatokról beszélünk, és mi igyekszünk a lehető legtöbb kulturális intézményt bevonni. De a definiált szóba bele kell, hogy illeszkedjen ez is, és kis és középvállalatokból indul ki. Ez a támogathatóság feltétele. Elnézést, még egy másik dolgot szeretnék megkérdezni fontos, ami elhangzott az ellengaranciát illetően, tehát hogy léteznek már nemzeti garancia alapok, és ez egy további kiegészítés lehet az önök által tervezett dolog. Aztán itt a jogalapot illetően, amikor vitáztunk erről a témáról, és nem tudom, hogyan határozzák meg most ezt a végrehajtási szakaszban az egyezményt illetően, ami a garanciák témáját illeti. Mi a szabályzatba beillesztettük, hogy nem lehet garanciát, személyi garanciákat kérni az érdekeltektől, mert tudjuk, hogy ez egy olyan ágazat, amely igencsak komplikált pénzügyi szempontból, hiszen gyakran nincs nagy, nincsenek vagyoni eszközök, és inkább humán tőke létezik. Van itt egy olyan lehetőség, hogy társgarancia legyen a stakeholderek részéről is. Ugye itt a szellemi tulajdon jogok formájában vagy más formában, amely nem személyi garancia. Világosá teszik-e ezt az ajánlati felhívásban, hogy legyen egy ösztönzés arra, hogy részt vegyenek a programban a pénzintézetek is, Nehéz a hitelhez jutás nyilván ebben az elkazadban, és az ettől is függ, ettől a feltételtől. Fontos tehát, hogy világosan, világosá tegyék, hogy nem kérnek személy garanciákat. As you said, this is an... Mint már elmondta, ez egy nagyon fontos elem ezt világosá tettük a megállapodás során, és megfelelően a közlemény tartalmazni fogja. Ez egy fontos része lesz a kampánynak, a kommunikációs kampánynak, és az egyik legjellemzője, legfontosabb jellemzője ennek a garancia rendszernek. Szujészki. úr. Nos, jól értettem a választ, azt is hallottam, hogy ez a kategória hitelt fog nyújtani, de itt ugye a hitel esetében kizárólag a pénzforrások nyújtásáról van szó. Érdekelne, hogy milyen módon bocsájtják rendelkezésre ezeket a pénzügyi eszközöket. Egy mikro, kis középvállalat számára. This, um, this will follow the normal uh, commercial ezen a területen a kereskedelmi gyakorlatot fogják követni a bankok. A bankok piacra dobnak bizonyos termékeket, konstrukciókat, és ahogy említettem, a garancia eszköz ezeket fogja mm, támogatni, illetve segíteni a működésüket, de alapvetően a bankok kereskedelmi jelleggel hiteleznek. Nem tudom, hogy megválaszoltam ezzel a kérdését. Ci sono altre questioni? Van-e még más kérdés? Összetett ez a téma, azért is, mert egy olyan pénzügyi eszközről van szó, amely még kísérleti jellegű, ezért is akartunk a kreatív Európán belül egy olyan eszközt, amely más hitenyújtási kultúrát hoz létre Európában a kulturális kreatív ágazatokkal szemben. A jogszabályban szerepel, hogy itt akár profitorientált, akár non-profit szervezetek kérhetnek hitelt, KKV-k is, mikrovállalatok is, tehát akár több alany vagy szereplős hálózatok is. Van egy fontos másik dolog számunkra, de úgy látszik, hogy önök ezt megértették hogy itt nem arról van hogy 28 bank jön létre a végén, de mindenképpen megfelelő kritériumokat, iránymutatást kell adni az érintett bankoknak, annak érdekében, hogy egy fajta egyensúly jöjjön létre a finanszírozott projektek kiválasztásában, hogy ne csupán déleurópai vagy észak-európai projekteket finanszírozzanak. A stakeholderek, ugye kis középvállalatok gyakran nem is megfelelően tájékozottak. Fontos, hogy megfelelő intézetekhez fordulhassanak, amelyeknek megfelelő kulturális megközelítésük van, és megfelelő üzleti modelljeik, amelyek alkalmasak számukra. Önök, amint meghatározták ezt az egyezményt, fontos lenne, hogy mi is megismerhessük azt, és ahogyan a kollégáim is, jó magam is úgy gondolom, hogy nagy az érdeklődés országomban ezen projekt iránt, nagy esélyeket, potenciálokat rejt magában mindez ezért a tájékoztató kampány több fontos lenne itt a parlamenten belül, illetve a tagállamokban is lefolytatni, ahogyan ezt az az együttműködés meghatározza, például a beruházási alap esetében is. Fontos tehát a bizottság, a tanács és a parlament közötti megfelelő kommunikáció. Köszönetet mondok Bártak kollégának, a kolléganőnek, és bizonyosan továbbra is kapcsolatban maradunk, sok alkalom lesz még az eszmecserére, és kérem, amint létrejönnek ezek a részletesebb információk, kérem, hogy minket